Jó estét, Európa! Üdvözöljük ennek az Euróvíziós vitán. Egy hét van még hátra, mielőtt az európaiak a szavazúrnákhoz járulnak az európai parlamenti választásokon. Ma este feltesszük a nagy kérdéseket azoknak az embereknek, akik az Európai Bizottságot szeretnék vezetni a következő öt évben. Élő adásban vagyunk az Európai Parlament épületéből, Brüsszelből, ahol hat jelölt indul az Európai Bizottsági elnöki posztra. Neki szaladnak ennek a csúcs munkahelynek az Eurovízió tagjai élőadásban adnak bennünket, de a világ több csatornáján is élőben megyünk. Mi vagyunk. Emilien Tran Guyen vagyok, a francia televízió munkatársa, Markus Price vagyok, az EU német munkatársa, az EU RD televízió munkatársa, én pedig a Nehelyezkel vagyok, a Finn televízió párizsi tudósítója, én a közösségi médiákon követem a vitát. De ez nem csak rólunk szól, nem rólunk, hanem a jelöltekről szól a vezető posztra. Kérem, köszöntsék Nikó Küét, az európai baloldal csúcs jelöltjét, szakszervezeti képviselőt. Németországból Németországból Ska Keller, az Európai Zöld Párt jelöltje. Ő a második Eurovíziós vitáján vesz részt. From the Czech Republic. A Cseh Köztársaságból Jan Zahragyil, az Európai Parlament képviselője, az Európai Konzervatívok és Reformerek Szövetségének csúcsjelöltje. Dániából a jelenlegi versenyügyi biztos Margarete Vestager, a Liberálisok és Demokraták EU Szövetsége jelöltje. Germany. Németországból pedig Manfred Weber az Európai Néppárt Európai Parlamenti Frakciójának jelöltje és az Európai Néppárt csúcsjelöltje. And finally from the... Végül pedig Hollandiából Franz Timmermans, az Európai Bizottság első alelnöke, az Európai Szocialista Párt csúcsjelöltje. But this debate is not... De a vita természetesen nem vita önök nélkül. Európában. És itt következik Anastina. Én leszek a közösségi média központban. Önök nagyon fontos szerepet játszanak a vitán. Az egész program alatt, az egész vita alatt több millió európai követ bennünket, és online kérdéseket tehetnek fel, elmondhatják a véleményüket. Kérem, használják a Tell Europe hashtaget, és mondják el nekünk, mi foglalkoztatja önöket. Of course, every debate... Minden vitában vannak szabályok, ebben a mi vitánkban is. 90 percig fog tartani ez a mai vita. Minden jelöltnek egy perce lesz, hogy válaszoljon a kérdésekre. A vita során minden egyes jelöltnek két lehetősége lesz arra, hogy konkrét kérdéseket tegyen fel a kollégáknak, a, jelölt, a másik többi jelöltnek. Mi pedig kérjük a jelölteket arra, hogy használják ezt a két lehetőséget, és sokkal élénkebb lesz a vita. A résztvevőknek lehetőség lesz arra is, hogy nyitó és záró beszédet mondjanak. Ennek a sorrendjét előre kisorsoltuk, Nikó Kujé fog kezdeni. Jó estét kívánok! Nikó Kujének hívnak, az európai baloldal jelöltje vagyok. Asturiasban születtem, Spanyolország északi részén, édesapám bányász volt, és el kellett hagyni a Spanyolországot, mert a frankoista rezsimmel, a frankoista diktatúrával nem értett egyet. Belgiumban befogadtak minket, olyan emberek, akik nagyon szolidárisak voltak velünk. Létrehoztunk egy otthont, tanultunk, dolgoztunk, és befogadtak minket az emberek, és olyan Európát szerettünk volna létrehozni, ahol mindenki szolidáris a másikkal. Ilyen szolidáris Európa mellett állok én ki, mint szakszervezeti vezető, és ilyen Európát szeretnék a jövőben is. Sajnálatos módon azonban Európa jelenleg, bankok Európája, az adócsalás Európája, ez pedig nem a szolidárisról szól. Én azt szeretném, hogy Európa szolidáris legyen. Köszönöm. Köszönjük a QSK kell a következő. Mindenkit üdvözlök. Ez a vita és ez a választás nagyon fontos, mert Európa szerte az emberek ránk néznek, és megoldásokat követelnek tőlünk, jól tudják, nagyon sok dolog rossz felé megy. A klímaválságtól kezdve a meg takarítások politikásáig, a szabadságjogok megcsorbításáig. Európa küzdködik, hogy a választ, meg, megtalálja a válaszokat a kérdésekre. Ma este én egy másik Európa mellett fogok érvelni egy olyan Európáért, amely a közös bolygónkért áll ki, az egyetlen bolygónkért, egy szociális Európáért, ahol mindenkinek van rendes lakása, rendes munkája, bére. Mi zöldek harcolunk azért az Európai Unióért, ahol a nagyvállalatok is megfizetik az adóikat, ahol a nőket valóban egyelőként kezelik, ahol a kisebbségek jogait tiszteletben tartják, az emberi jogokat megvédik. Tudom, hogy meg lehet, fel lehet építeni ezt a másik Európát, ha együtt építjük és elég bátran tesszük. Köszönöm szépen Skál Kellernek, a következő Zan, Jan Zahradil. Jó estét kívánok mindenkinek! Én azt hiszem, hogy a 21. század új kihívásainak nem tudunk megfelelni a régi, lejárt sémákkal, amelyekről 50 évvel ezelőtt egy teljesen másik korban döntöttünk. Úgyhogy én egy másik Európai Uniót javaslok, amit visszavágunk, amit decentralizálunk, ami tiszteletben tartja valamennyi tagját, függetlenül attól, hogy kis vagy nagy tagállamokról, vagy keleti vagy nyugati tagállamokról van szó. Én olyan Európai Bizottságot szeretnék, amely tiszteletben tartja a nemzeti kormányokat, nem küzd ellenük, nem ö, nézi le őket, nem oktatja ki őket. Én egy olyan EU-t szeretnék, amely kevesebbet tesz, de jobban megtalálja az egyensúlyt a nemzeti és az európai szinten. Ezt az Európai Uniót szeretném megvalósítani, és ezt fogom megvalósítani, ha megválasztanak. Köszönjük Jan Zahadérnak, Vesztáger asszony. I am Margrethe Vest. Margrethe Vesztágernek hívnak, Dán vagyok. A férjemmel három gyermekünk van, három lányunk van miniszter voltam, politik, vezető politikus, most pedig önökért dolgozom, én vagyok a versenypolitikai biztos az Európai Unióban, és az a célom, hogy biztosítsam azt, hogy meggyőződjek arról, hogy a, a vállalatok betartják a versenyszabályokat, és ehhez az kell, hogy megfelelő áron tudjuk a megfelelő minőséget megkapni. Nagyon fontos az, hogy az emberek élhessék azt az életet, amelyet szeretnének a közösségükben, hogy mindenki úgy érezze, hogy számít, és mindenki úgy érezze, hogy van esély az életben. Európa a lehető legjobb terület a világon, ahol az ember élhet, főleg akkor, hogyha nőkről van szó. Sok mindent elértünk már, de még nem tökéletes minden. Van még dolgunk, a klímaváltozás ellen föl kell venni a harcot, a technológiában is sok munkánk van még, és megfelelő jogállamiságet kell mindenhol kialakítani. Az a célunk, hogy a mindennapi életben mindenki boldog legyen. Ezért vagyunk itt. Köszönöm Margarita Vestagernek, most pedig Manfred Weber következik. Want to thank you. Szeretném megköszönni önöknek, hogy lehetőségem volt az elmúlt hetekben és hónapokban a választási kampányom során körbeutazni az Európai Uniót és találkozni sok európaival megtapasztalni, hogy ugyanazon aggályok és félelmek, és ugyanazok a remények irányítanak bennünket a, a kontinens jövőjét illetően. Én szeretném ismertetni azt a módszertant, amely alapján szeretnék az Európai Bizottságban dolgozni. Olyan Európa értem, hogy közel van az emberekhez, amely az állampolgárokat érintő konkrét ügyekkel foglalkozik. Az Emberek Bizottságát szeretném létrehozni. És erre gondolva azt hiszem Jean-Claude Juncker, a mostani Európai Bizottsági elnök, az utolsó esély bizottságának nevezi a következő bizottságot. És olyan néppárti bizottság elnökként szerintem jó munkát végzett. Én a következő Európai Bizottságot nem az utolsó esély bizottságának nevezném, hanem a friss indítás egy új korszak bizottságának, a készség, a nyitottság, az optimizmus bizottságának, hogy megtanultassuk a világnak, hogy mi európaiak képesek vagyunk együtt megoldani a gondokat. Köszönöm, Alfred Éber, végül pedig Franz Timmermans következik. Köszönöm az önök kezében van Európa jövője. A jövő héten önök fognak Európa jövőjéről dönteni a következő öt évre. Úgyhogy azok, akik azt mondják, hogy Európát és állampolgárait azt szolgálja a legjobban, hogyha lebontjuk az EU-t, azoknak nincs igaza. Akik azt mondják, hogy kerüljük el Európa lebontását, és hagyjuk meg olyannak, amilyen, nekik sincs igazuk szerintem. Alapvetően meg kell reformálnunk Európát. Itt az ideje, hogy a nagyvállalatok végre elkezdjenek adót fizetni. Itt az ideje, hogy végre bevezessük a minimálbért valamennyi tagállamban, és hogy meglegyen a nők és férfiak jövedelmének az egyenlősége. Küzdjünk a nők elleni diszkriminációval szemben, minden tagállamban betartassuk a jogállamiságot, és itt az ideje, hogy az éghajlatváltozást és a fenntarthatóságot a legfontosabb prioritások közé vegyük fel a következő bizottságban. Ez az én javaslatom önöknek. Köszönöm Franz Timmermans, köszönöm mindenkinek a bevezetőt. De persze, most egy vitáról van szó, Úgyhogy ugorjunk át Anasztinához egy pillanatra, mert az európaiak online követik a vitát. Kérlek téged, Anasztina, hogy számolj be, van-e reakció a választók részéről. Welcome to... Köszönöm, Emily. Üdvözlök mindenkit a közösségi média központunkban. Itt követjük nyomon a különböző kommenteket, kérdéseket, nem vagyok ebben egyedül, már el is kezdődött az erről folyó vita a Twitterem rengeteg kérdés érkezett, sőt már a vita megkezdése előtt elkezdtek beömleni a kérdések. A Tell Europe hashtaget, kettős keresztet kérem, hogy használják. Németországban például nagyon élénk a vita. Vannak olyan témák, amelyek már most nagyon népszerűek. Önök szerint mik ezek? A Brexit, a klímaváltozás, digitális magánélethez való jog, illetve a migráció. A Sea-Watch azt a Twitter üzenetet küldte, hogy 65 embert mentettek meg a földközi tengeren a mai napon. Úgyhogy ez egyértelműen egy nagyon fontos téma. Hallassák a hangukat, írjanak kommenteket, Twitter üzeneteket a Tell Europe hashtagre. Most pedig visszatérünk a színpadra, és kezdjük el a vitát. Thank you, Bert. Köszönöm szépen, Alasztina, hogy ezt a kis áttekintést a közösségi média térképről, és elkezdjük a migrációs témájával a vitát. Ez a téma, amit leg, a legtöbb európai említ, amikor megkérdezik az aggájairól őket, aggáikról őket. Európa azonban nem talált, nem tudott közös politikai választ találni eddig a problémára. Az áttelepítés, áttelepítés gondolatát sokan ellenkezésre fogadják, és még néhány tucat migráns érkezése esetén is, mint például az Aquarius vagy hajón érkezők esetében is, a kormányok hajba kapnak azon, ki fogadja be őket, ki nem. A kérdés tehát az önhöz, látva a feszültségeket, amelyeket a migráció okoz Európában. Ön, mint a bizottság elnöke, ejteni -e azt a gondolatot, hogy közös megoldást keressünk, és ha nem, akkor hogyan oldaná meg ezt a problémát? Záhra úr, öné a kérdés. Köszönöm. Először is el kell mondanom, hogy sohasem ismételne meg azt a hibát, amit a mostani bizottság, úgyhogy azzal, hogy kötelező kvótákat vezetett be, amelyek sajnos nem működtek, és amelyek sajnálatosan módon csak elmélyítették az Európa nyugati és keleti részét elválasztó szakadékot. Szerintem más megoldást kéne találnunk. A kormányok szuverén jogát és a nemzeti tagállamok parlamentjének szuverén jogát tisztelben tartva, hogy adnak vagy nem adnak átmenetni vagy hosszú távú letelepítési jogot, menekült jogot, vagy állampolgárságot akár embereknek. Szerintem fel kell lépnünk az embercsempészet ellen, a befogadó központokat az Európai Unión kívüli államokba kell áthelyezni, különben nem tudunk fellépni az embercsempészet ellen, nem tudunk küzdeni az ellen. És persze valamiképpen meg kell kössük más országokkal a visszafordítási megállapodásokat, és szorosan együttműködve velük megoldva a problémát, és mindenek előtt stabilizálni kell a helyzetet Afrikában. Fajt. Köszönöm szépen, Zárhagyi úr. Manfred Weber, ön mit tenne? Csak az európai megoldásnak van esélye. Ez kétségtelen. A néppárt számára két pillér fontos. Az első, hogy visszaszerezzük a határaink feletti ellenőrzést. Ennek világosnak kell lennie, ezért kérünk tízezer Frontex fős Frontex támogatást. A másik pedig a földközi tenger Lampedusa. Arra emlékeztet bennünket ez a helyzet, hogy közös a felelősség és ez pedig áttelepítést jelent Szíria esetében, Marshall tervet Afrikának. Én szeretnék egy külön biztost, amely csak Afrikával foglalkozik, és nagyon világossá teszi, hogy számunkra ez prioritás, tehát a határellenőrzés és a közös fellépés az érem két oldala. Angela Merkel már bemutatta, megmutatta ezt, hogy mi vállaljuk a felelősségünket, és Jean-Claude, Jean-Claude Junckerrel együtt azt is bemutatták, hogy készen állnak arra, hogy Törökországgal megállapodást köszönek, és hogy védjük a határainkat. Köszönöm szépen Manfred Webernek. Kué úr, ön mit tenne? Je rappelle que... A bevándorlás Először is egy hatalmas emberi dráma. Én illegális bevándorló gyermeke vagyok, az édesapám papírok nélkül érkezett Belgiumba. Hihetetlenül nagy számokról hallunk. 30 ezer ember halt meg eddig a földkez, földközi tengeren, a tegnapi napon is 50 ember vesztett életét a földközi tengeren. Mindenképpen beszélnünk kell az európai felelősségről. Az nagyon sokan megpróbálják destabilizálni az európai megoldást, szerintem ezen el kell gondolkodni. Az európai baloldal számára a, migráció mindenképpen lehetőséget jelent, és én vagyok az élő példa. Számos ember esetében így van ez. Nagyon sok olyan ember van, aki saját hazájában nem tud, meg, nem tudja megfelelően képezni magát, nem tud fejlődni. Számunkra ez nem invázió. Ne felejtjük el, hogy az európai lakosságnak a fél százaléka bevándorlókból áll. Számomra, bevándorló gyermeke számára Weber úr javaslata botrányos. Köszönöm szépen Nikó Küvének. Köszönöm. Köszönöm. Vesztegrasszony. ön mit tenne a hajókon érkezők esetében, például a legutóbbi kérdésnél maradva? A legfontosabb szerintem az, hogy hosszú távú stabil megoldásokat keresünk, ugyanolyan sürgető ez, mint az emberek megmentése a tengeren, az emberéletek megmentése. Mert különben nem lesz megoldás. Mert a migráció továbbra is fennmarad a, a klímaváltozás és a gazdasági változások miatt. A legfontosabb azonban az, hogy ahogy én látom, az európaiaknak nyitott szívvel fogadják azokat, akiknek védelemre van szüksége, ugyanakkor azt várják tőlünk, hogy megtaláljuk a módját annak, hogy menedzseljük a migrációt, jogos utakat kilakítva. Aztán nem mehet, hogy az emberek jönnek, mennek, anélkül tudnánk, kik ezek és hova mennek tehát egy közös megoldás, egy közös menekültügyi rendszer és egy közös szolidaritási rendszer. Meg kell vitassuk persze, miképp alakítsuk ki ezt, de közösen kell felépítsük, különben kudarcra vagyunk kitélve. Köszönöm szépen, Margrethe Vestager. Sokat hallottunk arról, hogy mit kéne tenni. Franz Timmermans, mint mostani Európai Bizottsági első alelnök, tudja, milyen nehéz megtenni ezeket. Kérdem öntől, ön bizottságelnökként mit tenne másképp és jobban? Minden alkalommal, amikor valaki e, meghal a földközi tengeren, Európa e, gyengül, Európa nem tesz eleget. És azok az emberek, akik a földközi tengeren a hajókba ülnek, segítséget érdemelnek. Nem büntethetjük meg azokat a hajókat, akik életeket mentenek a földközi tengeren, ahogy ezt az olasz kormány tette. Ez elfogadhatatlan. Azt kell megakadályozni, hogy ezek az emberek a kétségbeeséstől vezérelve ezekre a hajókra üljenek. Ezért kell Afrikát segíteni. Meg kell érteni, hogy Európa sorsa Afrika sorsához van kötve. Jobb határvédelem, ilyen intézkedések és harmadik országokkal Afrikával való megállapodás még mindig nem elég. A szolidaritásra is szükség van. A szolidaritás nem csak olyan dolgokra vonatkozik, amelyek nekünk tetszenek, hanem olyanokra is, amelyek nekünk nem tetszenek. Ha a közép- és kelet-európai országok visszautasítják a szolidaritást, akkor sajnos előbb-utóbb újra megjelennek a határok ott, ahol nem akarjuk. És ez senkinek nem érdeke, ezt meg kell akadályoznunk, szolidaritásra van szükség. Köszönöm szépen, köszönöm Franz Timmermannak. Hát, Skakeller következik. Hogyha ön lennem a bizottság elnöke, ön mit tenne? Egyértelmű, hogy európai szolidaritásra van szükség, és méltányosan meg kell osztani a felelősséget. Ez egyértelmű. Azokat a közösségeket támogatnunk kell, akik befogadóak, akik befogadják azokat, akik rászorulók. Nagyon sok ilyen város, régió van viszont elfogadhatatlan, ami jelenleg történik a földközi, tengeren. Az emberek meghalnak, az emberek belefulladnak a földközi tengerbe. Nagyon sokszor, amikor nagyon sokszor nincs meg a felelős. Mindenki egymásra mutogat, az olaszok Líbiára mutogatnak, de Líbiában háború van. Sokszor támogatják azokat a parti, őröket, parti őrségeket, amelyek valójában milíciák. Kérem szépen, itt közösen össze kell fognunk, nem engedhetjük meg, hogy bárki az életét veszítse a földközi tengeren. Köszönöm szépen. Köszönöm Ská Kellernek és köszönöm az első fordulóra adott válaszaikat. A második kérdésünk az ifjúsági munkanélküliséggel foglalkozik. Ha megnézzük a részleteket, látjuk, hatalmas szakadék van európai északi és keleti részén levő országok, illetve Görögország, Portugália, Olaszország vagy akár Franciaország között. Az ifjúsági munkanélküliség Görögországban például 39%-on áll. Mi ennek a magyarázata? túl sok megszorítást? Talán, mint Görögországban, Portugáliában? Vagy az, hogy nem volt elég reform, mint például Franciaországban, vagy Olaszországban? A kérdés tehát a jelölteknek, jelöltekhez az, önök, ön hogyan próbálná ismét munkába állítani azt a 3, és 3 millió 300 ezer fiatal európait, aki munkanélkül van. Zahra úr, öné a szó. Először is legyünk világosak. Ez nem a, nem az Európai Bizottság hoz létre munkahelyeket, a vállalatok hozzák létre a munkahelyeket, az Európai Bizottság pedig vállalatbarát környezetet hozhat csak létre jó jogszabályokkal, jó programok finanszírozásával a költségvetéséből. Egyes jó programok már működnek, például a Digitális Európa program, aminek, aminek azt hiszem 10 milliárdos költségvetése van, azt van a Horizon Europe program, amely a kutatást és a fejlesztést finanszírozza és támogatja az európai költségvetés más forrásaiból, és van az európai beruházási alap, amely az infrastruktúrális beruházásokat irányítja, illetve támogatja. Vannak tehát testre szabott megoldások minden ország számára kell, hogy legyenek ilyenek, hiszen gazdaságaink mások, a nemzeti gazdaságok struktúrája különböző az egyes tagállamok között. Ha megnézzük Európát, egyes államokban alacsony a munkanőkések, hazámban például 3% alatt van. Tehát teljesen szabott megoldások kellenek, jó programok, ezeket kell, és jó ö, jogszabályokat kell bátorítani. Köszönöm, Jan Zahregyél. Hallgassuk meg Manfred Webert. Németország ugye mindig a megszorító intézkedések mellett érvel, és a kritériumok mellett. Ez vajon a fiatalok munkanélküliségére is vonatkozik, és változtat-e ezen. Emlékeztetnék arra, hogy a németek, a hollandok, az osztrákok, a finnek, akik elég jól állnak gazdaságilag, csak akkor nézhetnek pozitívan a jövőbe elé, hogyha növekedést és munkahelyeket teremtenek. Csak együtt tudjuk ezt megtenni, felelősségünk van, és a szolidaritásra is szükség van, tehát a kettőre együtt. Szeretnék még valamit említeni. Portugáliában, Portóban találkoztam fiatal diákokkal, és elmondták nekem, nem a minimálbérre kérdeztek, hogy ez a szocialisták javaslata, a fiatal generáció azt kérte tőlem, hogy segítsek, hogy legyenek jó, megfelelően fizetett munkahelyek, hogy a családjaikat el tudják tartani. Ezért kellenek jó gazdaságpolitikák, hogy meglegyen az infrastruktúra, a kutatás, nyitottak legyünk a kereskedelemre, ekkor lesznek jó munkahelyek, erős erős belső piacra van szükség, még egy még erősebb belső piacra. Egy olyan gazdaságra, amely munkahelyeket teremt. Köszönöm, Manfred Weber, ne felejtsék, hogy van lehetőségük kérdést feltenni, mindenkinek két kérdéskártyája van. Nikó Kué, egyetért Manfred Weberrel? A jó gazdaságpolitikák jelentik a megoldást arra, hogy a munkanélküliséget csökkentsük Európában? Nem hiszem, hogy ez lenne a megoldás azok, akik most hatalmon vannak, már régóta vannak hatalmon, és látható, hogy a szakpolitikák teljesen eredménytelenek, láthatjuk ezt is, hogy mi történik, láthatjuk, hogy a megszorítások egyre növekednek, egyre rosszabb minőségűek a munkahelyek, és sokszor a minimum bért sem érik el a bérek, és nagyon sokszor a fiatalok a szüleiknél laknak, akkor is, amikor már dolgoznak, a szülőknek így tovább kell dolgozni, és sokszor a munkanélküli gyermekek, felnő gyermekek is otthon élnek. Arra lenne szükség, hogy olyan munkaszerződések legyenek, amelyek, amelyek nem határozott időre szólnak, hanem határozatlan időre, nem szabad nullaórás munkaszerződéseket létrehozni. És nagyon fontos az, hogy a bérek megfelelőek legyenek. Meg, túl, meg kell haladni a béreknek a szegénységi küszöböt, különben nincs kiút. Én azt gondolom, hogy Európában minden fiatal azt szeretné, hogy legyen határozatlan idejű munkaszerződésük. Köszönöm szépen, Nikó Kühe. Margarita Festager következik tehetünk valamit? Az európai fiatalok milliói szeretnének munkát vállalni. Szerintem mind a kettőt meg lehet oldani, meg lehet lépni, hiszen az európai országok ö, biztosítják azt, hogy minden országban megfelelő képzési, oktatási kínálat legyen egy bizonyos munkahely betöltésére. Mert ha nincs munkahely, akkor, akkor nincs jövő és persze kell ehhez erős gazdaság, kellnek beruházások, hogy a vállalatok nőni tudjanak, munkahelyeket hozzassanak létre, ezt látjuk Európában sok helyen, több mint 12 millió új munkahely jött az elmúlt öt évben, ám ezen munkahelyek közül sokban, sok nem tud jó fizetést nyújtani, holott fontos, hogy tisztességes megélhetést biztosítson egy teljes idejű munkahely. Erről lehet persze vitázni, hogy legyen -e például minimumbér, mert hogy más és más rendszerek működnek európai államokban, amiket viszont tiszteletben kell tartani. A szociális partnerek kell, hogy segítsenek bennünket a megoldásban, mert az Európai Unió ugyan tehet valamit, de csak a tagállamokkal együtt tudjuk megoldani a problémát. Thank you, Margaret Köszönöm szépen, Margaret Vestager. Franz Timmermans, parancsoljon, akkor választathat, ő most alelnök, de képzelje magát a bizottság elnökének helyébe. Amikor én Portugáliában jártam, és ugye Antonio Costa több munkahelyet akar teremteni, megkeresett bennünket, mi azt mondtuk, hogy gyerünk hajrá, Manfred Weber pedig azt mondta, nem, nem, büntessük meg Portugáliát, büntessük meg Portugáliát. Mi pedig támogatni akartuk volna őket. Ezt kellene pedig elérni, és terjesszük ki az Erasmus programot valamennyi fiatalra. Mindegy, hogy egyetemen tanulnak vagy sem, van-e munkahelyük vagy sem, nagyon hasznos tapasztalatokat szerezhetnek más tagállamokban. Ez az egyik. A másik pedig legyen minimálbér, ami az átlagbér 60%-a, az megvédi majd a fiatalokat, és nem kell fillérekért gürcölniük. A harmadik pedig, hogy több tagállam nagyon jó gyakorlatokat valósított meg, ezeket ki kell bővíteni. És végül pedig csökkentsük a korhatárt, lehessen már 16 éves kortól szavazni. Én azt gondoltam, hogy a jelöltek mindenben egyetértenek, de hát úgy látom mégsem. Manfred Webernek van egy kártyája, egy kérdéskártyája, 30 másodperce van, hogy föltegye a kérdést egyetértünk abban, hogy a szolidaritás nagyon fontos Európában, de hát a felelősségvállalás. A felelősségvállalásról annyit, hogy az elmúlt öt évben Moszkoviszi biztos úr volt a felelőse ennek a témának, és Dijsselbloem úr, Franz Timmermans korábbi kollégája, holland miniszter, elnökölte az ECOFINT, az eh, euró csoportot. Egyértelmű, hogy reformra van szükség, most pedig egy eh, portugál szocialista miniszter az elnöke az Eurogrupnak ők teszik meg a szükséges lépés, lépéseket. Szerintem mindenkinek fel kell vállalni a felelősséget, és a szocialistáknak is meg ki kell venni a részüket. Köszönöm. Köszönöm, Franz Zimmermann válaszolhat. Hát semmi, semmi közé ahhoz, amit mondtam. Moszkovici megnézte a terveket, azt mondta, rendben van. Jean-Claude Juncker megnézte a portugált illető terveket, azt mondta, rendben van, működik. És Manfred Weber az Európai Parlamentben mondta azt, hogy nem, nem engedjük meg ezt, büntessük meg Portugáliát, nem lehet megengedni nekik ezt. Hát a, a társadalmi igazságoság működik Portugáliában. Munkahelyek jöttek létre, mert véget vettettek a megtakarítások, a megszorítások programjának. Ezt kell minden kormány tegye. And, uh... Köszönöm Franz Timmermansnak. Utolsó válaszadó jogán Ská Keller. Azt hiszem a megszorító intézkedések, amelyeket meghoztak Európában, nagy kárt okoztak személyesen is az embereknek, akik elvesztették a munkahelyüket, a fiatalok is, de nem csak a fiataloknak okoztak kárt ezek az intézkedések, hanem ezt az európai ígéretet ásták alá, hogy mi együtt fogjuk megteremteni az európai jólétet, tehát nagy hiba volt ezeket meghozni. Ne felejtsük el, hogyha egy fiatal munkanélküli, akkor az azt jelenti, hogy a jövőben is alacsonyabb lesz a jövedelme. Tehát életbevágó, hogy megoldjuk a fiatalok munkanélküliségének problémáját. Ez nem csak az egyéni tagállamok gondja, hanem mindenkié. A fiatalok garanciája mindenütt kötelező kellene, hogy legyen, és ezt finanszírozni kell, és azt is garantáljuk, hogy meglegyenek a jó munkanélküliség munkahelyek a jövőben. Fektessünk be a zöld gazdaságba, ahogy a bizottság is azt mondja, több százezer munkahelyet lehet így teremteni. Akkor miért nem kezdjük ezzel? Miért nem garantáljuk azt, hogy a befektetések a szociális és az ökológiai átmenetre irányuljanak? Köszönöm, Szkár Keller. Jan Zarafadil szeretne mondani valamit. Timmermans úrnak intézném, intézném a kérdésemet, ha lehet. Ön egyetérte azzal a gondolattal, hogy nagyon sokféle képet mutat az egyes tagállamokban a munka nélküliség képe van, ahol 10% fölött van, más országban 3% alatt van. Egyetért azzal, hogy ez jó bizonyíték és példa arra, hogy a tagállami nemzeti kormányok és parlamentek jobban képesek testre szabott megoldásokat létrehozni a saját munkaerőpiacukra, mint az Európai Bizottság tehetné. Ön meg egyetért abban velem, hogyha ugyanígy érvelnénk a strukturális alapok esetében 15 évvel ezelőtt, ezt mondtuk volna az új tagállamokra vonatkozóan, Csehország nem volna ilyen gazdag, mint most, és a munkanőség sem volna alacsony Csehországban, ha nem kaptak volna strukturális alapokat. Ön azt mondja, a strukturális alapok támogatása nélkül ment volna ez? Hát erről van szó, ez európai szolidaritás kifejezése volt. Nem ért velem egyet abban, hogy ez európai szolidaritás kifejezése az, hogy nem csak azt mondjuk, hogy alacsonyak a munkanőrségi rátáink, hanem gondolunk a 30%-os munkanőrséggel elő dél-európai államok problémájával is, és segítjük őket. Köszönöm szépen! Remélem értik, hogy miért kérem, hogy használják a kérdéskártyájukat, kialakul végre a vita. Köszönöm szépen Skagellernek, köszönöm mindenkinek az első válaszaikat, migráció, illetve a fiatalok munkanélkülisége témájában. Eddig eléggé régi módi módon vitattuk ezt meg, most pedig a közösségi háló következik. Igen, köszönöm szépen nagyon. Igen, izgalmas volt látni, hogy több ezer eh, nem válaszoltak már a hashtag Europe 7000 válasz, vagy üzenetet kapott. Nézzük, hogyan alakul majd ez az este végéig. A finneket is örömmel látom. Tegnap este nem szerepeltünk olyan az Eurovíziós Dalfesztiválon, úgyhogy mostan a finnek jobban szerepelhetnek, hallassák a hangjukat, akár csak a többi európai. A részvételt illetően sokan elmondták, miért mennek majd elszavazni. Az európai parlamenti felmérés során azt mondták, hogy a klímaváltozás elleni harcban Európa javításáért szavaznak, a toxikus nacionalizmus, a mérgező nacionalizmus is, hogy a demokráciát erősítsék. Az online közösség hogyan válaszolt az első témáinkra? Nézzük meg. Migráció. Nagyon forró vitákat indított el az online világban. Ez a belga felhasználó azt írja, hogy azt kéne, meg kéne engedjük, hogy EU állampolgárok segíthessék a migránsokat ö, szállással, élelmiszerrel legális módon. És hatalmas érdeklődést keltett a klímaváltozás témája. Nagyon sokféle kérdés futott be a témával kapcsolatban. Németországból például van egy közvetlen kérdés. Azt kérdezik a jelöltöktől, mit tesznek a klímaváltozás ellen és a válság meg a előzésére. Hát hallgassuk meg akkor a jelölteket, adom vissza nekik a szót. Thank you, enough for the perfect... Köszönöm szépen ezt a tökéletes átmenetet. Rögtön rá is térhetünk a következő témára, a környezetvédelem és az éghajlatváltozás. Több ezer európai tiltakozott az utcákon Greta thunberg a Péntekek a jövőért keretében, és az újabb és újabb tudományos jelentések arra sürgetik önöket, politikusokat, hogy cselekedjenek, de eléggé drága lehet az éghajlat változással szembeni küzdelem, az ipari szektorokat ez megterheli, úgyhogy a kérdésünk a jelölteknek a következő. Mit gondolnak? Meg kell hozni ezeket az áldozatokat annak érdekében, hogy megvédjük a bolygót, a bolygónkat, és mit tennének, és mit nem tennének? Kérem, konkrét példákat adjanak. Margaret Vestager. Well, of course it's the risk. Természetesen vannak itt kockázatok, de azt gondolom, hogy valójában ezt lehetőségén kell felfogni, hiszen több millió munkahelyet hozhatunk így létre. Például magas sebességű vasútvonalakat hozhatunk létre, hogy a városainkat összekössük. Az is nagyon fontos, hogy az emberek, amikor leszállnak egy repülőről, eh, az emberek szálljanak le a repülőről, és szálljanak fel a vasútra sok mindent össze, fel, sok mindenre fel kell készíteni, vannak céljaink, ehhez meg kell találni a megfelelő jogszabályokat. So, nagyon sok technológiai megoldás, megoldás már jelenleg is készen áll, tehát az európai alapokkal sok mindent el lehet érni. Természetesen további kutatásra is szükség van, de nem kell megvárni, hogy a technológia kész legyen, már nagyon sok dolog rendelkezésre áll. És rendszer szerűen kell valamit tennünk nekünk az Európai Unió részéről, de az is nagyon fontos, hogy az ember, az, az európai ember maga is tegyen valamit, a saját személyes életét próbálja meg valamilyen módon javítani, úgy, hogy figyelembe veszi a, a klímaváltozást. Köszönöm szépen! K. Keller. Azt gondolom, hogy az önök számára nagyon fontosak a klímaváltozási célok, de önök szerint, ön szerint az emberek felkészültek arra, hogy a munkahelyek megszűnjenek? Nagyon komolyan veszük ezt a témát, és így is kell tegyünk, hiszen nagyon sürgetőek ezek a kérdések. Egyetlen egy bolygónk van csak, meg kell védjük. Nem lehet egy kompromisszum alapján azt mondani a klímának, a hogy még várj egy picit, még ne. Hát ez nem fog menni, Azonban a jó hír az, hogy tudjuk, mit kell tenni. A szakpolitikai eszközök, az intézkedések ismeretesek, itt vannak az asztalon leírva, csak meg kell lépni őket. És ez a gond, hogy más politikai frakciók folyamatosan ellene szavaznak ezeknek a javaslatoknak, amelyek a klímaváltozás elleni válság ellen lépnének. Bizony válságról van szó, hogy a fajok sokfélesége eltűnőben van. Nagyon fontos téma, ez foglalkozni kell vele. Mit tenne? kérdezi a kérdező. Hát például az állami támogatások, amelyek európai szinten megvalósulnak és amelyek ártanak a klímának, ezeket meg kell állítani. A rossz felhasználás helyett jó módon kéne felhasználni klímabarát technológiák támogatására, amelyek sok munkahelyet is létrehoznak. Ezek az új munkahelyek a klímabarát technológiai váltásban jönnek létre, ez a cél. Most ezek, ezek, a, ezek a munkahelyek Kínába jönnek létre. Köszönöm. Franz Timmermans, most ugye az Európai Bizottság alelnöke. Hallotta, amit mondanak az fiatal európaiak, amik az utcán tüntetnek? Igen, ezt hallom nap mint nap, akár naponta tízszer is, bárhol járok. És hadd mondjam még egyszer, Skalkeller nagyon világosan fogalmazott, Küé úr az egyik vezető politikus az Európai Parlamentben, és mi hárman azt hiszem elég hatékonyan léptünk fel az elmúlt öt évben. És van egy ajánlatom. Dolgozunk együtt az elkövetkezendő öt évben, és így tudjuk garantálni, hogy a következő bizottság az éghajlatváltozással szembeni küzdelmet fő prioritásává tűzi ki, és szövetséget teremtsünk Ciprasztól Macronig úgy, hogy mindenkinek ez a legfontosabb prioritása legyen. De konkrétan, miért nem adóztatjuk meg a kerozint, a gépjárművek üzemanyagát adóztatjuk, a repülőgépekét nem? Miért nincs széndiokszidadó minden vállalatra kivetve Európában? És a bevételeket aztán újra vissza lehet forgatni, az emberek ebből a házukat környezetbarátabbá tehetnék. Rengeteg mindent megtehetünk akkor, hogyha közösen lépünk fel a tagállamokkal és az Európai Európai Parlamenttel. Köszönöm szépen Franz Timmermansnak, és azt hiszem, hogy itt látjuk, a koalíció építés már megkezdődött. De nézzük az ellenzéket. Jan Zahragyil mit tenne többet vagy kevesebbet a környezetvédelem terén? Én Európának abból a részéből származom, ahol 30, amely 30 évvel ezelőtt Európa egyik legszennyezettebb része volt, sőt talán, az, sőt talán az egész világ legszennyezettebb része volt egyértelmű, hogy nagyon sok, nagyon nagy mértékben lecsökkentettük a légszennyezést, tehát ezt meg lehet oldani. Új technológiát kell felhasználni, ezt kérem. Tehát szociális szempontból fenntarthatónak kell lenni ennek, és az is fontos, hogy megfelelő ütemtervünk legyen, hogy mit, mikor teszünk. Realista célkitűzésekre van szükség, Érjük el ezeket a célokat, érjük el azokat, az, teljesítsük azokat az ígéreteket, amelyeket aláírtunk, például a párizsi ígéreteket. A bizottság sok mindent megváltoztathat, például a közös mezőgazdasági politikának a támogatás rendszerét is meg lehet változtatni. Például a bio gazdálkodást, vagy a kis gazdálkodást lehet-e jobban támogatni. És erre vonatkozóan van egy nagyon jó programunk, a bizottságnak is vannak itt nagyon jó programjai, például az Egy Hektár nevű program. Ezt majd később elmondom elnézést. Thank you. Köszönöm, Jár Nikó Kő. Én először is megköszönöm a fiataloknak, akik hetek óta küzdenek és mérgelődnek azért, mert nem hallgatják meg őket és szeretnék a hangjukat hallatni. Nagyon sok felelős európai beszél, beszél, de semmilyen konkrét intézkedést nem hoztak. Például nem fognak hozzá ennek a problémának a megoldásához, nem szállnak szembe a multinacionális cégekkel, akik a világon a szennyezés 70%-áért felelősek. Egész egyszerűen a problémát csak áttolják a leggyengébb, legkiszolgáltottabb állampolgárokra. Például Franciaországban is ez történik, és ez abszolút elfogadhatatlan. Vannak ipari hagyományok, gondoljunk a Galileóra például. Miért nem indul be egy ilyen közösségi kezdeményezés, hogy végre az éghajlatváltozással kezdjünk valamit? Nem mondjuk azt, hogy nincs pénz. A bankok megmentésére találtunk milliárdokat, és Timmerman úr azt hiszem az önfrakciója volt az, aki elmondta, hogy 850 milliárdot tesz ki az adócsalás, hát van miből küzdeni akkor. Köszönöm Manfred Weberi a szó. Ön nagyobb ambícióval fordulna a klímavédelem irányába, mint a mostani Európai Bizottság teszi? 2050-ig akarunk egy olyan Európai Uniót elérni, amely teljesen széndiokszid kibocsátásmentes. Ez egy közös cél, és ebben van is megállapodás, hogy milyen lépéseket kell tenni. A néppárt teljesen elkötelezett a cél mellett. Ám az, hogy hogyan érjük ezt el, arról persze vitázni kell, hiszen a fejlődésnek a vesztesei a szegények, a nyugdíjasok a társadalmaikban. Mert az autóipari munkások például lehetnek vesztesei az átmeneti időszaknak. Nagyon sok aggájjal kell foglalkozni, vagy a szegény területek, a, a, a térségek gondjaival. Tehát meg kell találni a módját a megfelelő módszernek. És a saját néppártom részéről kanyéte biztos volt az, aki a klímaváltozási harc legfontosabb elemeit bevezette, a néppárt hangján tette ezt, és ezen a hangon szeretnék folytatni is. Köszönöm szépen. Lenne egy kérdése? Igen, Franz Timmermans. Igen. Az elmúlt év, öt évben a különböző civil szervezetek az, az Európai Néppártot dinoszaurusznak hívják, ezt nem én mondanom, a civil szervezetek. A második dolog, már belefáradtam abba, hogy mindenki azt az, azzal az ürügyel áll elő, hogy ez rossz lesz a nyugdíjasoknak. Tudják, mi lesz rossz, hogyha semmit nem teszünk? Ha, ne, ha nem teszünk semmit, akkor hihetetlenül nagymértékű klímaválság súly le ránk. Kérem szépen, a szegényeknek nincs módja arra, hogy elmenjenek valahogy, elmeneküljenek a válság elől. Most kell föllépnünk. Minél többet várunk, annál drágább lesz valamit csinálni, és annál jobban lesült ez a szegények. Manfred Weber. Franz Timmermanstól megint nagyszerű szavakat hallunk, de konkrét lépéseket nem látunk, holott konkrét cselekvésre van szükség ahhoz, hogy elérjük a célt. És el is mondom, az a emissziós kereskedelmi rendszer, amely, amely bevezettünk, ez kiterezhető a légi közlekedésre is. Ez fontos lépés volna. Vagy az, hogy az innovációt hogyan tudjuk fokozni. Én, mint mérnök, én környezetvédelmi mérnök vagyok szakmám szerint, én hiszek az innovációban, nem a büntetésben, a tiltásban, szabály, túlszabályozásban, hanem az innovációban hiszek az, hogy egy olyan beruházási horizontot hozunk létre, mert olyan technológiákat támogat, amelyek megoldják a gondot, az a megoldás. Köszönöm szépen, letelt az idő, és um, nagyon sokat beszélünk erről. Két kérdéskártyával is éltek. Először Ská Keller. Igen, a pártok között vannak különbségek. Vannak, akik csak beszélnek az éghajlatváltozásról, mi pedig konkrét lépéseket szeretnénk tenni. Úgyhogy a kérdésem Manfred Weberhez hogyha azt mondja, hogy csökkenteni kell a kibocsátásokat, akkor miért szavazott az ETS működés képessététele ellen? és miért hagyja, hogy a vállalatok ezeket az igazolásokat egymás között cserélgessék, akkor miért nem szavaznak ambiciózusabb célkitűzések mellett? Hát nem így lépünk fel az éghajlatvédelme mellett. Jó, akkor nagyon röviden az ETS, az a kibocsátás kereskedelmi rendszer rövidítése, csak azok kedvéért mondom, akik nem ismerik ezt a rövidítését, és Manfred Weber kap szót. Igen, a párton megpróbálja a dolgokat összeegyeztetni. Lehetünk ambiciózusok, és a zöldek feladata az, hogy a klímaváltozásra szemben valóban erőteljesen lépjenek fel, de ott vannak a szakszervezetek is. Kérem szépen, a szakszervezetek és a szocialisták mondták azt, hogy ha a zöldek céljait meg akarjuk valósítani, akkor a munkahelyeiknek nincs jövője. Tehát a fenntarthatóságra kell törekedni. Az ENSZ számára környezetvédelmi, gazdasági, stabilitási, illetve technológiai szempont is a fenntarthatóság. Ezt a három dolgot kell tudni összeegyeztetni, nem pedig szétválasztani. Köszönöm. Még egy válasza lesz, mert Margarete Festágel is föltesz egy kérdést. Azért, mert ön, ön azt hangsúlyozza, hogy kollégám Miguel néppárti politikus. Tehát a nagyszerű munkát nem azért végezte, mert néppárti, hanem azért, mert az Európai Bizottság munkatársa volt. Violetta kollégám volt, aki a közlekedési közlekedés indikus mentesítését intézte. Mi nem, egy, nem pártok alapján működünk együtt a bizottságban, hanem egy, egy kollégiumként, közösségként, mert a klímaváltozás olyan nagy gond, olyan hatalmas gond, hogy itt nem számít ki melyik párthoz tartozik. És hát annyi tervünk van már, miért nem indítjuk el ezeket, miért nem hagyjuk végre, miért várunk még? Margarete, pontosan ez volt a kiinduló pontom. Ne legyünk megosztottak, mert ugyanazon az oldalon állunk valamennyien, és hát őszintén szólva, te is tudod, hogy a liberális frakcióban is, a liberális pártban is nagyon sokan vannak, akik egyetértenek, akik osztják ezeket a célokat 2050-re, karbonsemleges gazdaságot kell teremteni. Én ezzel egyetértek, de nem akarom, hogy a szegények húzzák a rövidebbet és a bizottság ezért legyen hatékony, lépjen fel határozottan. Köszönöm, Manfred Weber, és még egy kártyát eh, használ fel Nikó Kué. Az ilyen vita szerintem elég elviselhetetlen. A Liezsi és más eh, kohókat bezárták itt Belgiumban, és eh, nagyon sok alternatív lehetőséget jelenített meg a szakszervezet nagyon fontos az, hogy ezeket az anyagokat vissza tudjuk, vissza tudjuk forgatni, és az is nagyon fontos, hogy például a mosogatószereket vagy mosószereket ne a lefolyóba öntsük, nagyon sok mindent lehet tenni. Tajani úr egyébként Mitál úrnak, úrnak igazat adott, nagyon fontos az, hogy az, hogy, hogy az acél ne olyan európai országokból érkezzen Belgiumba, amelyek kétszer olyan szennyezőek, mint itt. Szeretném kifejteni, hogy az európaiak nagyra törőek, és az Európai Bizottság következő nekinek a célja az kell legyen, hogy meggyőzze a világ többi részét is arról, hogy kövessenek bennünket. Mi pedig európaiak nem tudjuk megmenteni egyedül a, a, a földgolyót, a többi globális partnerrel együtt tehetjük meg ezt. Az Európai Bizottság és az Európai Unió tehát globális szinten is nagyra törő kell legyen, hogy egy globális fejlesztési együttműködés jön létre a klímaváltozás elleni harcban. Ez az én célom. Sans l'Europe au moins. Thank you. Akkor kezdjük el legalább Európában. Köszönjük szépen, köszönjük a válaszokat, és térjünk rá a következő témára. A következő téma lehet, hogy egy kicsit szakmai téma, de nagyon sokakat foglalkoztat szerte a kontinensen. Az igazságtalanság és a méltánytalanság a téma. Az olyan multicégek, mint az Apple, a Google vagy a Nike, alig fizetnek adót, gyakran kevesebb, mint 5%-ot, miközben mi hétköznapi állampolgárok akár 20 vagy 40% adót is fizetünk. A kérdésünk a jelöltekhez a következő. Az Európai Unión belül mely országok az önök véleménye szerint adóparadicsomok, és hogyan változtatnának, hogy garantálják, hogy az Amazon is annyi adót fizet, mint a sarki könyvesbolt. Margarete Vestager. Hát én rögtön ezzel foglalkoznék. Nagyon nagy lelkű volt, amikor azt mondta, hogy van, aki 5%-ot fizet, vannak olyanok, akik 0,0%-ot vagy 0,5% adót fizetnek, tehát valóban van tennivaló. És azt láttuk, hogy a tagállamok az adó szabályokat megváltoztatják. Írország, Hollandia, Luxemburg, Belgium, Ciprus, Málta, folyamatosan változnak ezek. Megváltoztattuk az EU-s jogszabályokat, de folyamatosan alakulnak ezek. Digitális adózásra van szükség, mert ezek a multik elmenekülnek az adófizetés elől, a többi vállalat pedig befizeti az adóját, és ez így tisztességtelen. A másik pedig, hogy közös társasági adóalapot kell teremteni, mert egyébként mindenki versenyez egymással, hogy ki, hol alacsonyabb a társasági adó. A vállalatok székhelyét kell figyelembe venni. Ott adózzanak, ahol a tevékenységüket folytatják. Azok az országok, amelyeket ön megnevezett adóparadicsomok, számomra az a cél, hogy mindenki befizesse az adóját. Thank you, thank you, Köszönöm szépen, Margarete Festagernek. Skakeller következik. Ön is olyan optimista, mint Margarete Vestager? Jön a változás? Nagyon remélem, mert nagyon súlyos botrányokat kell most kezelnünk. Hallottuk, hogy milyen kevés adót fizetnek a nagy cégek, a multinacionális cégek, tehát gyakorlatilag a legnagyobb cégek elmenekülnek a feladat felelősségtől. Ez pedig azt jelenti, hogy nincs meg a pénz arra, nincs meg az, az adófizetői pénz arra, hogy iskolákat, kórházakat hozzunk létre, építsünk fel. Éppen ezért nagyon fontos az, hogy igazságos legyen az adófizetés. Ez a szociális igazságosság egyik alappillére. Nagyon fontos, hogy a nagy digitális cégek befizessék az adójukat, sokszor elkerülik ezt, minimális, minimum adóráta kell a cégeknek, de nagyon fontos az átláthatóság minden egyes cég esetében. Megpróbáltunk már szabályokat létrehozni, átláthatósági szabályokat. Nagyon fontos az is, hogy ne legyen feszültség abban, hogy különbség, amiatt, hogy különbségek vannak az egyes országok között. Egyébként a konzervatívok azt szavazták meg, hogy legyenek kivételek az átláthatóság alól. Szerintem ezt nem szabad megengedni. Köszönöm. Köszönöm, Köszönöm Skákeller. Következő a sorban Franz Timmermans. Az ön hazáját már megemlítették, valójában valóban adóparadicsom? Hát látható, hogy bizony változtatni kell ideje, ott is. És teljesen egyetértek Margaretével abban, hogy arra van szükség, hogy egész Európában bevezessük a minimális, minimális szintű társasági adót, mondjuk 18%-on, és akkor tisztességes verseny alakulhat ki. Az országok, tagállamok dönthetnek arról, hogy magasabb az adót, de alacsonyabbról nem. A gazdaság alapvetően megváltozott, a negyedik ipari forradalmat éljük, a vállalatok megkerülik, sok vállalat megkerüli az adót, Margarete helyesen mondta, nagyvállalatok sokszor egyáltalán fizetnek adót. Úgyhogy meg kell kérdezzük az Amazont újra és újra. Mikor fizetitek meg az adót? Még van 20 másodperce, megkérdezem. Ha 18%-os társasági adószintet javasol, hogyan tudja Írországot, Írországot rávenni erre? Hát szerintem ők is látják, hogy hozzá van árt a gazdaságoknak az, ha alacsony az adószint azok a nagy raktárak, ahol senki sem dolgozik, nem, nem igen használnak a gazdaságnak. Szerintem mindenképp meg tudunk győzni arról, hogy kövessük ezt az utat, az európai szolidaritást útja is, talán még a hazám, saját hazámat is meg tudjuk győzni. Köszönöm szépen, Franz Timmermans. Jan Zahragyír, mit gondol az átláthatóságról? Először is el kell mondjam, hogy van egy alapvető különbség közöttünk, én úgy gondolom, hogy az államok joga a vállalatok megadóztatása az Európai Unió nem állam. Lehet, hogy vannak itt olyanok, akik azt gondolják, hogy jó lenne, ha állam lenne, és persze ezért kérnek pán-európai adókat, de én nem így gondolom és szerintem az adóelkerülést be kellene tiltani. Vannak nagyon jó lépések, amelyeket már meghoztak. Van információcsere minden egyes vállalat esetében, amelynek a forgalma 750 millió eurónál nagyobb és ellenőrizzük azt, hogy befizeti-e az adóját a cég vagy sem. Tehát könnyű azonosítani azokat a cégeket, amelyek nem fizetnek adót, ezeket lehet nemzeti szinten adóz, adóztatni, nem fizetnek a nemzeti szinten adót, azt ott kell megoldani. Én nem hiszek a pán-európai adózásban. A bizottság nagyon jó munkát végzett azon a téren, hogy egységes legyen, egységesek legyenek a szabályok a versenyre vonatkozóan, és így lehetnek versenyképes vállalkozások. Köszönjük, Nikó Kué egyetért? Európának ehhez semmi köze? Nem, nem. Én azt gondolom, hogy föl kell mérni a helyzetet. Európában vannak olyan zónák, ahol gyakorlatilag nincsenek közszolgáltatások, nincsenek iskolák, óvodák, nincsenek megfelelő nincsenek megfelelő közlekedési lehetőségek. Az lenne a lényeg, hogy Európa a lakosokért legyen. Hány éve beszélünk arról, hogy harmonizáljuk az adókat Európában? Csak harmonizáljuk, és megpróbáljuk elkerülni az adódömpinget Európában. Évek óta próbálják ezt elérni, évek óta nem történik semmi. Én azt gondolom, hogy nem szabad, ilyen, nem szabad csupán beszédeket hallatni, tenni kéne valami. Kérem szépen, a 850 milliós adó elkerülés vagy adócsalás, ebből hány iskolát, hány kórházat szeret, lehetett volna felépíteni? És jó lenne, hogyha odafigyelnénk azokra, akik közérdekű bejelentők, és feljelentik, bejelentik ezeket a problémákat, ezeket az embereket mindenképpen meg kell védeni, nem szabad őket elítélni. Köszönöm szépen, Nikó Kroj. Szabad Manfred Weber. Büszke európai voltam, amikor az Európai Bizottság úgy döntött, hogy fellép Írország ellen. Margaret és Jean-Claude Juncker világosították, hogy az Apple be kell fizesse az európai társadalmaknak tartozó adóját. És ez a gazdasági erőnkhöz járul hozzá az a szabályozási keret, amely amelyben mindenki meg kell fizesse az adóját. Egy kérdésre kell válaszolni. Ugye az adóparadicsomok ellen mindenki fel akar lépni, a digitális ö, az is kell, fel, ö, az is, az is kell, hiszen itt tudjuk megfizetni azoknak, a, a, a, tudjuk finanszírozni azokat, akik vesztettek a digitális változásokon. A változási rendszer tehát a többségi döntés tárgya kell legyen. Itt áll vagy bukik, hogy vajon hiszünk abban, hogy egy közös európai fellépés lehetséges -e. Általában én hiszek az adóversenyben. Ám olyan sajátságos területeken, mint a digitális adóztatás, egy e- közös európai módszert arra van szükség. Köszönöm szépen, Márfed Weber. Most a vitának ezen a pontján már mindenki elhasználta az egyik kérdéskártyáját. Mindenkinek maradt még egy, hogy a többieknek kérdést tegyen fel. Köszönöm szépen a válaszokat. A környezetvédelem, az adózás is nagyon komoly kérdések. Nézzük, hogy áll a közösségi hálókon a helyzet. Anasztina. Igen, igen, nagyon aktívak a választók, a Tell Europe hashtagon elmondják a véleményüket, és ezt köszönjük is, üzenjenek. Nézzük, mit is mondanak az emberek online. Nézzük a szófelhőt, amely összefoglalja a véleményeket az éghajlatváltozás, a zöld szó a leggyakrabban előkerülő, de ahogy látják, nagyon sokakat foglalkoztat maguknak a jelölteknek a megismerése, a bizottság, a választások is felkerülnek ebbe a szófelhőbe, ugye a 23-tól 26-áig lesznek a választások a jövő héten. A nemek esélyegyelősége is felmerült, az egyik európai állampolgár azt a kérdést tette fel, hogy vajon a nemek közötti fizetési különbséget hogyan oldanák meg a jelöltek. Persze több európai országban vannak szeparatista vagy populista mozgalmak, és egy-két európai állampolgár kifejezte bizalmatlanságát az Európai Unióval szemben. Nézzük ezt a Twitter üzenetet Németországból, ami azt hiszem nagyon jól összefoglalja, amit eh, néhányan gondolnak vagy éreznek. Az Európai Unió fő problémája az ő véleményük szerint az, hogy az állampolgárok nem értik, nem magyarázzák el nekik eléggé azt, hogy mit tesz az Európai Unió, és hogy pontosan micsoda. Kérem, továbbra is küldjék az üzeneteiket a Tell Europe hashtagre, és most pedig térjünk vissza a vitára, a pódiumra. Thank you very much, Anastina, and... Köszönöm szépen, Anastina. Nézzük a következő témát, külpolitika. Az Egyesült Államok és a Kína által dominált világban mi az EU szerepe? Egyre többször kerül az EU olyan helyzetbe, hogy véleménykülönbség alakul ki Kínával és az Egyesült Államokkal, akár az iráni megállapodás, akár a Nord Stream 2, akár a szabadkereskedelem témájában Elképzelhető az is, hogy Donald Trump nem sokára az európai gépjárművekre új vámokat vet ki. Szeretném megkérdezni a jelölteket, hogy mit gondolnak erről. Kérdésem, hogy annak érdekében, hogy megegyezünk Donald trump valószínűleg a bizottság elnökének erre kell majd először is választ találni, eh, mit tesznek ennek érdekében? hajlandóak arra, hogy megnyissák az európai piacokat az amerikai mezőgazdasági termékek számára? Gondolok itt például a génmódosított termékekre. Ezt kéri ugyanis Donald Trump. Ská Keller fogja az első választ megadni. Nem. De azt gondolom, hogy tovább kell vinni ezt a kérdésfeltevést. Milyen szerepe legyen az Európai Uniónak a világban? Szerintem nagyon fontos szerepet is játszhatunk, meg kell nézni, hogy pontosan hogyan, és össze kell fognunk. Nekem az az elképzelésem, hogy Európa az emberi jog, illetve a béke ereje a világban, és ezzel kapcsolatban nagyon erőteljes kommunikációra van szükség. Mi vagyunk például az emberi jogi aktivisták számára a legnagyobb donor. De ezzel párhuzamosan az Európai Unió tagállamok fegyvereket küldenek például diktátoroknak, sokszor ugyanazoknak a diktátoroknak, akik elnyomják ezeket az emberi jogi aktivistákat. Tehát jó lenne, ha dolgokat összeegyeztetnénk, és ne felejtjük, hogy sokszor pont ezekből az országokból menekülnek el az emberek Európába. Ne felejtjük azt sem, hogy az európai bankokba hogyan kerül a pénz. Tehát az emberi jogokat mindig, minden körülmények között tiszteletben kell tartani. Thank you, Köszönöm szépen, Skákeler Franz Timmermans. Hogyan tudunk megállni Amerikával, Kínával szemben? Hát, ha egységesek vagyunk, erősebbek vagyunk nála. Erősebbek. Ám vannak olyan európai vezetők, akiknek a legjobb haverja Vladimir Putin és tőle kérnek pénzt, és aztán Donald Trumphoz mennek, aki az Európai Uniót szét akarja verni, ott házalnak nála. Akkor hogyan lehet egységességet teremteni? számunkra, európaiak számára nagyon fontos az, hogy eh, először a történelemben eh, olyan amerikai elnök, akinek, aki azt gondolja, az, az érdeke, hogy megosztott gyenge Európa legyen. Ha meg gyengék vagyunk és megosztottak, nem tudjuk meg, megvédeni értékeinket a világban, tehát egységesekre van szükség, és fel kell lépni azon politikai erők ellen, akik Putyinban hisznek, eh, Salvini, Farage, Strache, ezek az emberek, ők az európai állampolgárok érdeke ellen hatnak ha egységesek vagyunk, fel, ki tudunk állni Trump ellen, Putyin ellen. Ha nem tesszük, ők fogják diktálni, ők játsszák a zenét, mi pedig majd csak táncolunk. Köszönjük, Franz Timmermans. Manfred Weber, mondhatunk nemet mindenre Trumpnak? Nem, mert az amerikaiak továbbra is a barátaink, az amerikai nép a barátunk, rengeteg a közös bennünk, az igazságszolgáltatás függetlensége, a nemek egyenlősége, a demokrácia, és így tovább. Rengeteg a közös pont. Ezért nem küzdő, küzdök az amerikaiakkal szemben. Persze nem a mi ö, megközelítésünk a politikával kapcsolatban, ami most a Fehérházban történik. De én azt mondanám Trump elnöknek, hogy tessék, állapodjunk meg az iparral kapcsolatban, legyen egy kereskedelmi megállapodás, de csak akkor, hogyha ez egy partnerség, ha ő bármire kényszerít, kényszeríteni akar bennünket, akkor az nem megy, Európa lépjen föl együtt. És még egyszer beszéljük meg a mechanizmust. Ugye a kül politikában az egyhangú szavazás miatt nem tud Európa eléggé gyorsan és hatékonyan fellépni, ezért kell átalakítani ezt, legyen többségi szavazás, és ezzel az új mechanizmussal Európa erejét ki tudjuk használni, és így Európa erősebb szerepet játszhat a világszínpadán. Mi a véleménye erről a kérdésről? Milyen legyen az Európai Unió kapcsolata az Egyesült Államokkal és Kínával? Én azt gondolom, hogy az a gond, hogy a különböző szociális és környezetvédelmi normákat nem tudjuk rákényszeríteni a partnereinkre. Annak semmi értelme, hogy csak az Európai Unió legyenek magas követelményei. Nagyon fontos, hogy az egész világon meglegyenek ezek a normák. A szabadkereskedelmi egyezmény azt is jelenti, hogy felhatalmazzuk, felhatalmazunk egy magán igazságszolgáltatást, és azt gondolom, hogy ez veszélybe sodorja a különböző államokat. Ott van például Egyiptom helyzete, a Veolia miatt a minimál bér kérdése sajnos nem, kérdését sajnos nem sikerült garantálni. Úgy gondolom, hogy az összes európait meg kell kérdezni a szabadkereskedelmi egyezményekről, E, ilyen egyezményekről, mert ez meghatározza az összes ember életét, a mezőgazdaságban is máshol is. Köszönöm szépen. Zahradil úr, hogyan, fog, hogyan fognak mezőgazdasági termékek? Először is meg kell mondjam, hogy a kereskedelem számunkra, európaiak számára a gazdasági növekedés legfőbb motorja és hajtóereje. Úgyhogy tárgyalnunk kell az Egyesült Államokkal, mert a transatlanti piac hatalmas lehetőségeket rejt, független attól, hogy ki most éppen az amerikai elnök. Ám ez nem az egyetlen piac, persze, vannak más piacok is, és nagyon örültem annak, mint a Nemzetközi Kereskedelmi Szakbizottság alelnöke, hogy Japánnal sikerült megkötött, megkötnünk a szabadkereskedelmi megállapodást, amely a, a legnagyobb szabadkereskedelmi területet hozta létre a világon, a világ GDP-nek 30%-át lefetve. Ez bizony jó, e felé kell tovább haladnunk, most, amikor a protekcionizmus egyre növekszik, mi továbbra is a szabadkereskedelem úttörői kell legyünk, egyre több szabadkereskedelmi megállapodást kell kötnünk, különösen ázsiai országokkal, mert ott a világ gazdasági jövője. Köszönöm szépen, Jan Zahragyil. Margarete Vestager, ön ugye a versenyért felelős biztos. És ön is szembe került ezekkel az országokkal. Mi a válasza? Hát Európának sokkal magabiztosabbnak kellene lennie. Hiszen mi vagyunk a legnagyobb gazdasági blokk a világon. 80 ország preferál bennünket kereskedelmi partnerként, tehát nyugodtan lehetünk magabiztosabbak, talán egy kicsit határozottabbak is, hiszen ha a piacainkhoz hozzáférés biztosítunk valakinek, akkor nekünk is hozzáféréshez van jogunk más piacokhoz. Hogyha tisztességes versenyt szeretnénk látni Európában, akkor Európán kívül a tisztességtelen versennyel szemben lépjünk fel. Ezt sokkal határozottabban képviseljük, mint ahogy eddig tettük a múltban. Szeretnék, hogy abba hagyjam, jól olvasom a, a jelzéseiket? Letelt az időm? Igen, nagyon jól látja. Letelt az ideje, de folytassa nyugodtan. Köszönöm szépen. A lényeg az, hogy gyakorlatilag a szabadkereskedelem fogalmát félretettük nyugdíjaztuk, és azt mondtuk, hogy érték alapon kell kereskednünk, hiszen nyilvánvalóan fontos, hogy hogyan bánnak az állatokkal, hogyan működik a mezőgazdaság, betartják-e az emberi jogokat, és így tovább. És ezért fontosak a megállapodások Japánnal, Kanadával. Nagyon jó hír, lehet kereskedni ilyen körben is, ilyen módon is, és ez több millió munkahelyet teremt. Köszönöm. Kérdést kapott Nikok Küvétől. Nem tudja, kinek intézi a kérdést. A Monsieur Timmermans. Azt... Timmermans úrnak tenném fel a kérdést. Timmermans úr jelenleg az Európai Bizottság alelnöke, és tudom, hogy a politikai családjában, legalábbis Vallóniában nagyon sokan ellenezték az úgynevezett CETA szerződéssel, például Paul Magnet, Vallónia régió elnöke. Nem értjük, hogy hogy lehetséges az, hogyha többféleképpen többféle jövőképünk van erről a, erről a szerződésről, akkor hogyan lehet a tagállamok megkerülésével, mint egy titokban tárgyalni egy ilyen, egy ilyen szerződésről? Ez, ez önök szerint eléggé demokratikus? Nem kéne ezt az európai polgárokkal megvitatni? Nem kéne a demokráciának ellátni a feladatát? Válaszolok erre, amit Polmanyet tett, amit önök közösen tettek, annak nagyon nagy hatása volt magára a szerződésre. Ez tényleg meghatározó volt. Ott van például a döntés, döntőbíróság. Most már ez sokkal közösségibb lett, mint korábban, sokkal nyitottabb. Ezt a luxemburgi bíróságról, a luxemburgi bíróság is döntött. Tehát önök és Paul Magnet sokat segített abban, hogy megfelelő irányba folyjon ez a folyamat, és sokkal nyilvánosabb lett. Nyilván még nem tökéletes a rendszer, sok mindent kell még változtatni, de kérem szépen, nem a szakértők egy titkos szobában döntenek egy ilyen szerződésről. Köszönöm, nem félőjükben. Utolsó kérdés. Kártyát használ föl? Kinek intézi? A baloldal fele. Bárki úrnak. A kereskedelmi politika kérdésére reflektálnék ma. 36 millió munkahely függ az Európai Unióban a kereskedelemtől. Mi egy kereskedő kontinens vagyunk, az egész gazdaságunk alapja a kereskedelem. Ez nem tudom megérteni, hogy a baloldali pártok, meg a zöldek, meg a szocialisták is nem tudnak stabilt választ adni arra a kérdésre, hogy igen, a kereskedelmet a, a, fel kell használnunk, hogy a világot jobb helyét tegyük. Például a gyerekmunka eltörlését meg kell követeljük a kereskedelem politika keretei közön. A kereskedelem politika révén a világot javítani lehet, és a baloldal nem támogat bennünket ebben. Nikó Kői, parancsoljon, válaszolhat. Hát nagyon szépen tudnak beszélni, de a gyakorlatban a szociális és környezetvédelmi normákat aláássák, a nemzetközi kereskedelemmel nem tudunk szembeszállni. Nem építik be a szükséges mechanizmusokat, vagy az ügynökségeket, amelyeknek a segítségével szembe tudnánk szállni az európaiak életminőségének romlásában. És közben olyan beszédeket tartanak, olyan dolgokért állnak ki, amelyek nem segítik az európaiakat. Én emlékeztetném erre önt, Weber úr. Több millióan dolgoznak, és önök a nemzetközi szerződésekkel, a nemzetközi kereskedelmi szerződésekkel megölik Európa vitalitását. Köszönöm szépen Nikó Kóénak. Ská Keller következik. Igen, hozzá, hozzám is és intéztek egy kérdést, úgyhogy én is hadd, tegyek, hadd mondjak valamit. Szerintem a kereskedelemnek lehet nagyon fontos szerepe, de valójában ez csak egy eszköz, a cél nem ez. Minél több ilyen szerződésünk van, annál jobb a helyzet, ezt szoktuk gondolni, de mire jók, ez, mikre jók ezek a szerződések? Hogyha a szolgáltatásunkat liberalizálnánk, az nem biztos, hogy jó az európai gazdaságnak. Hogyha más országoktól megveszük a nyersanyagokat, az nem jó a fejlődés, a globális fejlődés szempontjából. Tehát oda kell figyelni arra, hogy milyen kereskedelmet hozunk létre, és milyen célra. Köszönöm szépen. Ön pedig kinek tenne fel kérdést, Zahagy úr? Én Weber úr az intézném a kérdést, mert nagy meglepetésemre azt mondta, hogy a minősített többség alapján való döntést támogatná a külpolitika területén. Holott én továbbra is azt hiszem, hogy a külpolitikát továbbra is a nemzeti érdekkel irányítsa, és az állami szuverenitás elve. Látjuk például, hogy Líbiában Olaszország Haftar tábornokot támogatja, még Franciaország, vagy éppen vissza a másikat. Egy, egyik hadulat az egyik tagállam támogatja, a másik meg a tripoli kormány. Tehát hogyan lehet ezt egy kalap alá tenni, hogyan lehet rávenni egyik tagállamot arra, hogy teljesen más állás foglaljon el a minősített többség révén. Szerintem ez nem fog működni, és csak mi íti a szakadékat az EU tagállamok között. A kérdés nem az, hogy hogyan kezeljük ezt, hanem a kérdés az, hogy szükség van-e rá. És pont azt, amit lát, pont a libiai események láttam, meg amit látunk Venezuelában, négy hét kellett ahhoz, hogy egy közös európai álláspontot hozunk létre Maduro kommunista rezsime ellen. Négy hét kellett néhány egyén miatt, különösen görög és olasz politikus miatt. Hát Európa ki kellene az értéke mellett, demokrácia, a a szabadság mellett. E- ez az, az unió alapja, és ezt csak a többségi döntési eljárás alapján tudjuk megtenni. Így lehet erősebb Európa. Cut. Köszönöm szépen Manfred Webernek, és még egy kérdéskártya, Margarete Vestager, kihez intézi a kérdést? Én Skával szeretnék erről beszélni. Szerintem van itt egy éghajlatváltozási dimenzió is. Van egy szlovén cég, amely híres az elektromos termékeiért. Vannak egyéb cégek, amelyek szélturbinákat, pumpákat, egyéb termékeket állítanak elő, a megújuló energiaforrások felhasználására, és ezeket mind lehet exportálni. De hogyha nem használjuk a kereskedelmet eszközként, akkor nem tudják ezek a vállalkozások exportálni ezeket a legjobb megoldásokat, amelyeket mi már ismerünk. Egyetértek, és mi sem akarjuk leállítani a kereskedelmet. Viszont az éghajlat dimenziónak mindenütt meg kell jelennie, és a jelenlegi kereskedelmi szerződésekben ez nincs benne. A széndiokszid kibocsátás nincs benne, a párizsi megállapodásról nem szólnak ezek a szerződések. Az emberi jogok is csak egy kis dekorációként vannak jelen a szövegben, de ez igazából nem szankcionálható. Hiába van a Párizs, párizsi megállapodás, ha nem vesszük be a szövegbe mi ezt próbáltuk elérni az Európai Parlamentben, de nagyon nehéz, e, hiába küzdünk ezért. Az éghajlati célok, a párizsi megállapodás mindenütt jelen kell legyen, a kereskedelmi megállapodásokban is. Köszönöm szépen! Azt gondolom, hogy mindenki felhasználta már a, mind a két kérdőkártyáját. Nem, Franz Timmermansnak van még egy. Várjuk, mikor veti be. Köszönöm szépen a válaszokat. Utolsó témánk az, hogy többen érzik úgy, hogy az Európai Unió már nem működik. A britek kilépés mellett szavaztak, Magyarországon Orbán Viktor választásokat nyár, nyer, az Állítsuk meg Brüsszelt plakáttal, Olaszországban Matteo Salvini ugyanezt a hullámot lovagolja meg, az európai értékeket veszély fenyegeti, Lengyelország és Magyarország ellen jogsértési, jog, a, a jogállamiság megsértése miatt van eljárás, egyre kevesebben mennek el szavazni az európai választásokra mindeközben. Kérdésem tehát az, hogyan magyarázzák az euroszkeptizmus növekedését, és milyen felelősséget vállalnak ezért? Ská Keller. Szerintem nem nagyobb probléma. A nacionalizmus az, ami megosztja az Európai Uniót. Vannak olyan erők, amelyek szét akarják zúzni az Európai Uniót, és nem ö, fogadják el más emberek emberi jogait. Ez a gond Európában. És nagyon fontos tendő az, hogy ne adjunk túl sok teret ezeknek az erőknek. Mert nem természeti törvény az, hogy ezek az erők egyre nőnek, és nem is mindenhol nőnek, minden európai országban. Mi, európaiak, kell döntsünk arról, mennyi teret adunk a választások során ezeknek a nacionalista erőknek. És az európai pártok is kell, hogy döntsenek arról, együttműködünk ezekkel a szélsőséges erőkkel, vagy sem. Sajnos a néppártban olyan a helyzet, hogy Ausztria például, ahol az FPÖ-vel partnerséget vállalnak, ott az egész Orbán ügy, amit nem tudtak megoldani. A kérdés tehát az, hogy, hogy elhatárolódunk ezektől az erőktől, és az európai értékek és emberi jogok alapján állunk-e, vagy sem. Köszönöm szépen, Ská Keller. Hallgassuk meg Franz Timmermans-t. Mi az ön része ebben a felelősségben? Kommunikáció, cselekvés, és így tovább. Legyünk nagyon őszinték akik az én pártomra, illetve a többi pártra szavaztak eddig, nacionalista vagy akár szélsőséges pártokra szavaznak most. Ez a hibánk, a mi hibánk, úgy látszik nem sikerült őket meggyőzni arról, hogy maradjanak velünk. Úgy látszik hisznek ezeknek az ígéreteknek, most azonban csalódtak. Nézzük meg, hogy ö, mit tett a Brexit az Egyesült Királysággal. Most ö, a trónok harca állapotai uralkodnak az Egyesült Királyságban. Miért? A megosztó politika miatt. Tehát a felelősségünk kollektív. Olyan alternatívákat kell biztosítani a választóinknak, amelyek meggyőzik őket, és visszatérnek az európai projekthez. Az összes párthoz itt az asztal körül, akiknek konstruktív javaslatai vannak. Ez az egyetlen út előre, igen, felelősek vagyunk, de vannak megoldásaink, és erről beszéltünk itt ma este. Mindenkinek megvannak a javaslatai, de legyen meg az európai egység, és közösen oldjuk meg az előttünk álló problémákat. Köszönöm szépen, Nikó Küvé. Az európai egység létezett, de úgy tűnik, hogy egyre rogyadozik. Sajnos megvan annak a veszélye, hogy ez megszűnjön azért, mert hihetetlenül erőszakosan vezették be a déleurópai országok az európai polgárok ellen a megszorító intézkedéseket. És nem meglepő, hogy radikális szavazatokkal kell most számolni. Amit Olaszországban a fasiszták tesznek, vagy Magyarországon a fasiszták tesznek, azt nem tudom osztani, de egy adott ponton azért dönteni kell, avagy a piac elvei, a piac törvény érvényesül, avagy az európai polgárokat helyezzük előtérbe, rájuk gondolunk, őket akarjuk inkább védeni. Az európai nyugdíjakat csökkentettük, megemeltük a nyugdíjkorhatárt, rosszabbak a szolgáltatások. Nyilvánvaló, hogy az emberek elégedetlenek. Sokszor az, az emberek azt gondolják, hogy a saját hazájukban menekültek. Kérem szépen, önök felelősek ezért, mert önök önök a meg, vannak a megszorító intézkedések mögött. Lejárt az ideje. Ska Keller és Timmermans úr teszi fel az két utolsó kérdést, ha jól tudom. Manfred Weber következik. My party the EP. Pártom a párt a kereszténydemokraták ezen a kontinensen. Az alapító a erői az Európai Uniónak. És látjuk, hogy az egoizmus visszatért a földrészünkre. Május 26-án a választások során azok ellen kell fellépjünk, akik, akik szét akarják zúzni a mi Európánkat. Ennek két fontos eleme van. Tehát egyrészt demokra- Európát demokratikusak kell tenni. A Brexit legfőbb üzenete az, hogy vissza akarták szerezni a szuverenitást. Az emberek nem érezték, hogy Európa az ő európaiak. Ezek kell változtatni. Az Európai Parlamentben dől el európai jövője. Egy demokratikus Európát kell a jövő számára létrehoznunk. És kell egy mechanizmus, amely megvédi az értékeinket, mert ezek az értékeiket támadás éri. Ezért kell kötelező, független jogállamisági mechanizmust elindítani, és Európa pénzén kell szankciókat bevezetni azok ellen, akik nem tartják tiszteletben alapvető értékeinket. Ezért harcolunk. Köszönöm szépen. Jan Zahragyil, a reformisták és konzervatívok vezetőjeként mi a véleménye? Megvédeni Európát? Hát én azt gondolom, hogy a fő probléma az az, hogy a hétköznapi emberek az európai országokban, akiket nem foglalkoztat az európai politika, elfáradtak már a folyamatos, állandó európai integrációtól. Úgy gondolják, hogy, az, hogy Európa beavatkozik az életükbe, a hagyományaikba, a szokásaikba, és így tovább. Úgyhogy igen, én nagyon is támogatom az európai integrációt, de, ahogy elmondtam az elején, én olyan Európát szeretnék, amely kevesebbet tesz, de jobban vágjuk vissza, legyen rugalmas és decentralizált. Én nem hiszem, hogy a több Európa és még több Európa és még több Európa az egyöntetű válasz és megoldás minden problémára. Sajnos a néppárt és a szocialisták, ahogy már majdnem 25 éve irányítják Európát, így gondolják. Azt hiszem, hogy itt az ideje valami valódi változásnak. Köszönöm. Franz Timmermans. Azt hiszem, Zerhelé pontosan tudja, hogy vélemény különbségem volt a lengyel kormányjal az elmúlt két évben. Az emberek azt mondják, hogy jaj, jaj, nem szabad ezt megtenni, az, e- emberek kiábrándulnak Európából. Zahradil úr, hogy magyarázza azt meg, hogy három év súlyos nézeteltérés után Lengyelországban magasabb Európa támogatottsága, mint három évvel ezelőtt. A lengyelek számára fontosabb Európa, mint bármikor ezelőtt. Szeretnének az értékközösség részévé, része maradni. Köszönöm Franz Timmermans kérdését. Uh, Köszönöm. Én egy másik példát hoznék elő a saját hazámból. A csehek 90%-a szeretne az Európai Unióban maradni. Ez azt jelenti, hogy az Európa integrációja, integráció elképzelése tetszik nekik. Viszont az eurót az, e- a cseh polgárok 75%-a nem szeretné bevezetni. Tehát egyértelmű, hogy az emberek szív, az emberek szeretik az Európai Uniót, de nem szeretnek mindent, ami az EU-hoz kapcsolódik. Meg kell találni a megfelelő egyensúlyt. Ez itt a lényeg. Kérem szépen, nem szabad túlságosan az európai értékek mellé helyezni a hangsúlyt. What makes people... Vesztegár azt, hogy mi fordítja az embereket el Európától, és van-e van önbírálat ezzel kapcsolatban? Hát sok oka van ennek, és először nekünk kell változni, magunkat kell megváltoztatnunk azt, hogy ahogy beszélünk. Nagyon gyakran úgy beszélünk, mint valami titkot, titokkal bírnánk. Mindenféle mozaik szavakat használunk. Tavaly GDPR nevű digitális állampolgári jogok programot indítottunk. Hát ki érti ezt? Kitől várjuk, hogy, elér, hogy érteni fogja ezt? Másképp kell beszéljünk, nem technikai kifejezéseket alkalmazni, hanem ténylegesen foglalkoz az emberek problémáival, és persze akkor meg kell mondjuk az igazat is, amit most teszünk, ugye az álhírek ellen harcolva, a megoldás része, hogy az embereknek valóban tényleges gondolkodni valót adjunk, és tényleges vitát tudjunk folytatni arról, hogyan tudjuk a nemzeti demokrácia elvét összeegyeztetni az európai demokrácia elveivel, és működőképessé tenni. Köszönöm, csúszásban vagyunk. Gyorsan kérdezem Anaszinát, mi folyik a közösségi hálókon? Engaging with... Nos, hát több ezren reagálnak, 500 ezren néznek bennünket a YouTube-on, több ezren a Twitteren, a Facebookon, és az az igazság, hogy csak Belgiumban, Dániában, Németországban, Írországban, Franciaországban, Finországban rengetegen reagáltak a Twitteren, konkrét témákkal kapcsolatban kérdeztek a választók, de átfogóbb témákat is felvetettek. Olaszországból például érkezett egy kérdés egy igazi páneurópai állampolgártól, aki azt kérdezte, hogy miért kell, hogy engem nemzeti pártok képviseljenek. Úgyhogy nagyon érdekes a helyzet. Vissza a pódiumra. Nos, a jelölteknek van még egy utolsó lehetősége arra, hogy a választók támogatását kérjék. Valamennyiük elmondhat, valamennyien elmondhatják egy percben, hogy mi az üzenetük, az áró üzenetükre egy percet kapnak. Nem, nem, csak 40 másodpercet, ugyanis nagyon szorít az idő. Franz Timmermanszal kezdjük tehát. Kedves választók, meghallgattak bennünket, látták a véleménykülönbségeket. Remélem segít ez önöknek abban, hogy döntsenek a jövő héten. De egy valamit kérek, bármire is szavaznak, mindenképpen menjenek el szavazni, hallassák a hangjukat. Ha nem szavaznak, valaki más fogja elvenni a szavazatukat. Olyan, mintha másnak fizetnének, hogy döntsön az önök jövőjéről hallgassanak a szívükre, menjenek el, szavazzanak arra a pártra, aki véleményük szerint a legjobban megoldja Európa problémáit. De szavazzanak, soha ne hagyják, hogy elvegyék a szavazat jogát önöktől. Manfred Weber a következő. Ha nagyapámat megkérdezhettem volna, a nagyapám generációját, hogy mit gondolnak Európáról, azt mondták volna, hogy az egységes Európa lehet az, és most tudjuk megvédeni az egoisták, a nacionalisták ellen nében megvédeni. Új fejezetet szeretnék nyírni, optimizmust akarok létrehozni, új perspektívát, jövőt nyitva meg az Európai Unió el- előtt, a e nagyszerű gondolat előtt. És még egyszer mondom, demokratikus módon szeretném ezt tenni. Önök döntenek erről. Önök döntenek arról, milyen lesz az Európai Parlament összetétele, és mik lesznek azok a fő témák, amelyekkel foglalkoznunk kell a következő öt évben. Demokratikus Európa, erős Európa. Margarita Vestager következik. Két dolgot hadd mondjak el. Egy, nagyon fontos, hogy megmutassuk, hogy változunk. És ennek a legjobb módja az, hogyha nemi egyenlőség van a bizottságban, ugyanannyi férfi és női biztos kell, hogy legyen a bizottságban. Ez azt gondolom, hogy jól tükrözi a helyzetet. Tudjuk, hogy vannak nagyon komoly kihívásaink. Közösen kell megoldani a problémákat, ehhez bátorságra van szükség, hogy túllépjük önmagunkon, túllépjünk a különbségeinken. Így tudjuk megtalálni a megoldásokat. Az ehhez szükséges erő önökből jön. Önöktől jön, hiszen a szavazás erő, hatalom. Menjenek el szavazni, és kérem másokat is győzenek meg arról, hogy menjenek el szavazni, különben mások élnek ezzel a lehetőséggel. Köszönöm. Ján Gyil. Én azt mondanám, hogy ezen a pódiumon valószínűleg senki nem elégedett az Európai Unió jelenlegi helyzetével. De mindannyiunknak más a receptje, hogy mit is kezdjünk most. Az én hazám 15 évvel ezelőtt csatlakozott az Európai Unióhoz. Én egy kicsit más részéből érkezem Európának, talán más tapasztalatokkal, és talán másképp látom az európai integrációt. És ezt néha úgy érzem nem értik máshol Európában, hogy bennünk felmerülnek ilyen kérdések, a nemzeti szuverenitás, a nemzeti identitás. Együtt élünk, együtt működünk, de meg kell találni ennek a módját és a helyes egyensúlyt az európai és a nemzeti szint között, ahogy mondtam az elején. Köszönöm, Keller! All over Europe. Európa szerte a fiatalok az utcára vonulnak, mert félnek a jövőjük miatt és a félelem és a düh abból származik, hogy úgy érzik, hogy a politikusok nem tesznek eleget. Nekünk is cselekvésre van szükség, cselekednünk kell, hiszen van remény a jobb jövőre, és meg lehet lépni mindezt, ám a változásra szükség van, és ehhez bátorság kell, és egy erős erőre van szükség az Európai Parlamentben, amely a klímaváltozás elleni harcban a szociális Európa és a demokrácia mellett harcol, nem csak szavakkal, hanem tettekkel is és ezt, ez a mi ajánlatunk minden európai számára, mi zöldek ezt ajánljuk. Nikó Láthattuk, hogy hogy beszélnek az európai vezetők, valójában nem foglalkoznak az igazi problémákkal. Ott van például a klímaváltozás, itt van a nem megfelelő, nem méltányos munkakörülmények, ott, vannak a, ott van az adócsalás, ezzel kell foglalkozni jó lenne, hogyha Spanyolországban szavaznának a fenizmusra, Olaszországban szavaznának Európára azért, hogy szem, mutassák szemlenállásukat a fasizmusra. Jó lenne, hogyha mindenki szavazna szociális államra, ahol mindenki méltán, méltóan élhet. Azt gondolom, hogy egy alapvető változásra van szükség. Szavazzanak az európai baloldalra, csak ők képesek arra, hogy igazi változás legyen. Köszönöm szépen, Nikó Kói. Ezzel a vita végéhez értünk. Remélem, kedves nézők, hogy ki tudták választani, ki önök közül a legalkalmasabb az Európai Bizottság vezető posztjára, de kérem, hogy tapsoljuk meg mind a hat jelöltet. Köszönöm szépen ezt a vitát valamennyiüknek, de természetesen az eszmecsere online folytatódik. Anasztina, mi a helyzet? Hát nem tudtuk az összes kérdést feljegyezni. Voltak, akik azt kérték, hogy az európai választásokat jobban közvetítsék. Nézzük a szófelhőt, illetve nézzük a témákat. Miről is szólt a mai vita? Észszerű és tisztességes, méltányos fellépésről. Köszönöm mindenkinek, köszönöm Anasztina, és köszönöm önöknek is otthon. Kérek mindenkit, hogy menjen el szavazni. Most döntenek május 23-a és 26-a között, mindegy, hogy hol laknak, szavazzanak. És mindenkinek most az Eurovízió csapatától jó éjszakát kívánunk!